és számtunk az önök együttműködésére. köszönöm szépen! köszönjük államtitkár asszony! minden bizonnyal a magyar elnökség a belga elnökség hagyományát jó hagyományát folytatja. berekeztem a vitát isten áldását kérem mindnyájukra nyugodalmas jó éjszakát a következő ülés időpontja holnap január twenty án csütörtökön reggel nine órakor majd délután three órakor találkozunk. a napirendet közzétették elérhető az európai parlament weboldalán. viszontlátásra jó éjszakát!